Pan przewodniczący! Az elnök. Good morning. Jó reggelt kívánok, kedves kollégák! Mindenkit sok szeretettel köszöntök, megnyitom az ülést. Az első napi rendi pont, új többéves pénzügyi keret a versenyképes, fenntartható és befogadó Európáért Gariga Polledo jelentés. Az első hozzászóló a jelentéstövőnk, Gariga Poédó, tessék, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Lewandowski eh, biztos úr, kedves kollégák! 23 éve létezik a pénzügyi keret, a pénzügyi terv, és az Európai Uniós bevételeket és kiadásokat ugye strukturálja ez a e, keret. Eredetileg pénzügyi tervnek hívták ezt, és ez tette lehetővé az Európai Uniós programok pénzügyi keretbe foglalását. A mai napi vita nagyon fontos szerepet játszik az Európai Uniós pénzügyek kezelésében. Először kerül sor arra, hogy kezdeményezünk a költségvetési eljárás keretében, és most a tanács dolgozhatja ki az alternatívákat. A parlament is készített saját javaslatot, amely kompromisszumon javasult, több mint 1100 módosító javaslat született, rengeteget egyeztettünk a nemzeti parlamentekkel. Szeretnék még egyszer köszönetet mondani az asszisztenseknek, munkatársaknak, egy éven keresztül dolgoztunk ezen a jelentésen. A bizottság, az Európai Bizottság Barozó úr elnökletével és Lewandowski költségvetési biztossal folyamatosan együtt dolgoztak velünk. Remélem, hogy június 29-ére sikerül kidolgozni a javaslatot, azt a végleges javaslatot, amely megfelel a mi ajánlásainknak is. Több Európa kevesebb pénzzel ez nem működik, ez tovább már nem fog működni. Ezt a helytelen szokást meg akarjuk szüntetni, meg akarjuk szüntetni azt, hogy mindenféle politikai kötelezettségeket vállalnak a tagállamok pénzügyi megalapozottság nélkül. A Lisszaboni szerződés itt van az asztalunkon, nem akarjuk azt, hogy az Európa 2020-as stratégia kudarcra legyen ítélve, mert ez a szkepszist erősíteni Európában az európai közös költségvetésen keresztül kiadott egy euró sokkal értelmesebb és jobb ki, kiadás, mint több hasznot hajt, mint hogyha ezt nemzeti szinten adnák ki ezt a pénzt. Tehát ez az európai hozzáadott érték, remélem, hogy ez az európai programokban megvalósul, ezt kérjük az Európai Bizottságtól, hogy ezt biztosítsa. Az európai politikát nem lehet kiterjeszteni, hogyha a kohéziós és mezőgazdasági politika eh, támogatását nem terjesztjük ki. Eh, ezért a költségeket 2013-on túl is hozzá kell igazítani a valósághoz. Beruházások, energiahatékonyság, megújuló energiák, transeurópai hálózatok, energiahálózatok, ezek a kérdések, projektek olyan projektek, amelyek szerepelnek ebben a költségvetésben. A közösségi költségvetésnek a csökkentése nem járható út, hogyha versenyképes Európát akarunk. Legalább az összkölt, összkiadásoknak legalább 5%-os növelésére van szükség a jelenlegi pénzügyi tervhez képest. Ez az abszolút minimum, hogy az új prioritásoknak megfeleljünk és a kihívásoknak megfeleljünk. Ez az 5%, ez az alapja a jövőbeni intézményközi megállapodásnak. A tárgyalások folynak ezzel kapcsolatban, az Európai Parlamentben konszenzussal kell indulni a tárgyalásokra. Most itt az ideje annak, hogy új tárgyalási kör induljon, a válság idején is gondolnunk kell erre. Azok, akik közösségi költségvetést szeretnének, akik azt szeretnék, hogy a 27 tagállam valódi unióvá kovácsolódjon össze, azok felismerik a kihívásokat. Remélem, hogy elég eszközünk lesz ennek megvalósítására is. Természetesen a jelentés sok mindent felvett, a jelentésről is sok minden elhangzott, pozitív dolog, negatív dolog. Összességében szeretnék köszönetet mondani a frakcióknak, a fáradozásaikat, köszönöm a nyitottságukat, illetve mindenkinek a tehetségét. A végeredmény jobb, mint amit az önök támogatása nélkül elérhettem volna. Köszönöm elnök. Köszönöm szépen, most pedig József Dól elnök úr kapja meg a szót. Elnök úr, kedves kollégák, egy kicsit kifulladtam. Az euróválság, a szállami adósságok európai és nem pedig nemzeti megoldásokat kívánnak. Ez az üzenet, amelyet eh, José Manuel Barroso Európai Bizottsága ez a parlament évek óta hirdet. Aki európait mond, az európai finanszírozást is mond. Finanszírozás, amelyet az én frakcióm az új európai realitásokhoz szeretne igazítani, mind a célok, mind pedig a módozatok terén. Felteszem a kérdést a tanácsnak. A 2020-as évek Európája ugyanaz, mint a 60-as évek Európája? Az állami költségvetés helyzete, a növekedés távlata, az euró helyzete, az európai helyzet összehasonlíthatók? Nem. Evidens, hogy az alapító atyák Európájával, a mai Európának már nincs mit kezdenie, nem lehet összehasonlítani. Éppen ezért meg kell változtatni azt is, ahogy finanszírozzuk Európát, vagyis azt, ahogy ahogy finanszírozták Európát. Elnézést kérek, elnök úr, nagyon gyorsan futottam, átadom a szót Martin Schulznak. Rendben. Elnök úr, Schulz elnök úr, kérem, öné a szó. Akkor átveszem a hozzászólás idejét, és a dolg kollégának semmi gond. A néppárt is, ha egyetért, akkor legyen így. Köszönöm. Elnök úr, először is Gariga kollégának kell megköszönöm a munkáját, és a illetékes szakbizottság munkatársai munkáját, akik szerintem kiváló munkát végeztek. Ritka eset az, hogy ilyen észszerű, kiegyensúlyozott jelentés jön létre, amelyet itt a Súre Idegenes Bizottság tető alá hozott. A jövőbeli pénzügyi perspektíva körüli vita megmutatja, kedves képviselőtársaim, hogy pontosan milyen Európát is akarunk mi. Arra van szükség, hogy az elkövetkező években olyan költségvetés álljon össze, amely az EU nagyra törő céljait, az állam és kormányfők nagyra törő céljait is kielégíti, meg az állampolgárok várakozásainak is megfelel ugyanakkor. A, úgy tűnik nem túl fontos kérdések körüli viták illetve az apróbetűs rész, illetve a veszők utáni álló rész, szövegrészekben rejtőzik az elkövetkező tíz év európai iránya. A rendszeresen újabb és újabb javaslatok születnek arról, hogy mit kéne tegyen az Európai Unió, mit kéne elérjen, milyen feladatoknak kéne megfeleljen, illetve felkészüljön. És azt is látjuk ugyanakkor, hogy ahhoz szükséges pénzügyi források nem állnak rendelkezésre. Ha azonban több feladatot teszünk az Európai Unió vállára, ha az EU-tól azt várjuk, hogy nagyra törő projekteket finanszíroz, és ezzel egy időben pénzügyi megtakarításokkal él, akkor az Európai Unió szolidaritás mentességért fogunk küzdeni, azaz mindenki mindenki elleni harcát fogjuk látni. Kivonjuk a szolidaritást az Európai Unióból. Ez az EU tagállam már veszélyes méreteket öltött, és nem szabad megengednünk, hogy az EU tagállam is kialakuljon. Az Európai Unió össze, áll össze, amely David Cameron lát maga előtt, vagy a holland kormány, vagy legalábbis az a párt, amely megtámogatja a holland kormányt a parlamentben. Az egyre több megtakarítás Európája, az az európai, amely egyre inkább visszalép az integrációból, és egyre inkább nemzeti kézbe adja vissza a feladatokat. Hát mi nem akarjuk ezt az Európát. Ugyanakkor azt is mondhatjuk, hogy Európa az a válasz, amely a 21. században a gazdasági, az ökológiai, a pénzügyi, gazdasági, a devizagazdálkodási kérdésekre és a bevándorlás politikai kihívásokra válaszokat tud adni globalizált világban. Ez a két alternatív előttünk. Vagy szétesünk darabjainkra, alkotó részeinkre, ott van a német szövetségi köztársaság 82 millió lakosa, és ott van Málta, ilyen nagyságrendek, állnak rendelkezésre az Európai Unióban. Ha mindenki a maga szakállára küzd, akkor Európának vége. Akkor az én hazám 82 millió lakossal nem képes már az én hazám sem megállni majd az interkontinentális versenyben. Még az ilyen nagy ország sem. Ha 500 millió ember erejét, 27 tagállam erejét közösségben tudjuk kiaknázni, akkor vagyunk erősek. És éppen ez szorít bennünket arra, hogy a következő 7 év pénzügyi perspektíváját 2020-ig tervezzük meg. Ez jó tervezet. Azt remélem, hogy a lengyel elnökség szelleme láthatóvá válik, az együttműködés szellemében öltestet, és ez határozza meg a következő évek Európáját, ahol egy, a tanácsban egy szinten tudnak tárgyalni a felek az európai a polgárok által meghatalmazott képviselőkkel. Nem lehet észak-afrikai demokráciákat kiépíteni, meg dél-európai marsaltervet elképzelni, miközben megnyírbáljuk a költségvetést. Az sem megy, hogy a GDP 0,8%-ából finanszírozok Európát, aztán meg mindenki a saját gazdáit uniós pénzekből akarja kártalanítani az EHEK válság után, hogy a holland kormány tervezi. Igen, segíteni kell a parasztokat, segíteni kell Észak-Afrikát, segíteni kell egy sor, ö, sorban állót, ám ehhez egy kiegyensúlyozott, észszerűen tervezett, hosszú távra fölépített háztartás, államháztartás van szükség, amelyet ez a jelentés tartalmaz. Köszönöm szépen, azt kérdezném, hogy a kék kártyára válaszol-e, elnök úr? Hártong úr szeretne feltenni egy kékkártyás kérdést. Tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy kérdésem lenne, kollégámhoz negatívan reagált a holland kormány álláspontjára. Elismeri-e még az európai tagállamok demokratikus jogát arra, hogy a saját véleményüket képviseljék a polgáraikkal szemben? Válasz. Kedves kollégám, természetesen elismerem ezt a jogot. Csak azt gondolom, és azt remélem, hogy ön is elismeri azt, hogy a, kor, a holland kormány véleményét nem lehet ex katedra kinyilvánítani, hanem vitára kell bocsátani. Teljes mértékben tiszteletben tartom Röte úr álláspontját, aki 2,7%-kal akarja növelni az európai költségvetést, és annak is örülök, hogy ön meghallgatott engem, mert minden kormány véleményét nyíltan meg szoktuk beszélni itt a viták során, úgyhogy ezért nem igazán értettem az ön kérdését, de úgy értelmeztem, hogy ön is kiáll a demokrácia mellett, és ez már önmagában előrelépésnek tekinthető. Köszönöm szépen, Ferhofstadt elnök úr következik, a liberális frakció elnöke. Igen, elnök úr, itt van a kezemben egy levél, amelyet az ő fensége kormányának képviselője küldött a SUR jelentésről, és azt mondja a levél, hogy ő fensége kormánya számára csalódás a SUR jelentés. Ez azt jelenti, hogy nagyon jó a mi SUR jelentés tervezetünk ma. Meg kell mondjam önöknek, hogy eh, két-három szón kívül tehát hogy csalódást okoz a le, őfenségek kormányának ez a levél, de a levél többi része provokáció. Például azt olvassuk benne, hogy az MFF-et nem lehet növelni, viszont azt mondja, hogy a régi MFF-hez kell tartani magunkat az ugyanazokkal a számadatokkal, erőforrásokkal, ugyanazzal a ribéttel, visszatérítéssel, vagyis a az Egyesült Királyság számára szóló visszatérítéssel, és semmi nem szabad változtatnunk. Őfesége kormánya olyan kormány, amely döntéseket akar hozni, meg akarja reformálni, de nem csak az Egyesült Királyságot, de az egész EU-t. Akkor nem tudom, hogy miért kell nekünk a régi MFF-hez, többéves pénzügyi tervhez, kerethez tartani magunknak, miért a régi politikát kell folytatnunk. Elnök úr, úgy érzem, hogy most eljött az idő, hogy elmondjuk a közvéleménynek, hogy ha az EU egy százalékos költségvetését, ha csökkentjük, akkor nem tudjuk megoldani a különböző EU tagállamok pénzügyi helyzetét. Ez az egy százalék csak 40 része a teljes EU költségvetésnek. Más módon is tudunk megtakarítani, és hogyha ők, őfelsége, kormánya megtakarításokkal akar élni a brit állami szektorban, akkor ezt úgy tudják elérni, hogyha erősítik szerepüket az EU-ban. Adok erre példát. Például a külpolitika. Tudják, hogy nagyon sok diplomata van az USA-ban, ki 28 ezer, Európában 93 ezer, tehát négyszer annyi diplomata van Európában, mert mi a külpolitikában egyáltalán nem működünk együtt. Hogyha a brit kormány például az EU számára megtakarításokkal akar élni, akkor a külpolitikájukban lehetne változtatni és együttműködni. Azután a monetáris politika. 43 ezer ember, 44 ezer ember felelős a monetáris politikáért, és az USA-ban viszont 18 ezer ez azt jelenti, hogy majdnem háromszor kevesebben dolgoznak az USA-ban hasonló területen. Tehát, hogyha a brit kormány meg akar takarítani, akkor csatlakozhat az euróövezethez, több jogkört adhat az EU-nak, és a monetáris politikán is dolgozhat. És hogyha spórolni akarnak Nagy-Britániában, akkor ezt a kutatási szektorban is megtehetik. Azt mondják, rendben van, itt vannak az európai szabadalmak, ezeket elfogadjuk, és hatalmas megtakarításokkal élhetnek a kutatási költségvetésük terén, úgyhogy így eh, lehet eh, őfenséggel kormányát segíteni abban, hogy eh, megtakarításokat vezessen be. Köszönöm, elnök úr. Elnök Joseph Dól, az EPP elnöke. Elnézést kérek, futottam, azt hittem 30 éves vagyok, de aztán rájöttem, hogy 60, egy kicsit gyorsan, túl gyorsan érkeztem. Hát úgy kezdtem, hogy elmondtam, hogy Európa finanszírozását a frakcióm az új realitásokhoz akarja igazítani. A tagállamok államháztartása és a növekedési perspektívák ugyanazok, mint annak idején, amikor az alapítóatyák létrehozták az EU-t? Nem, nem, változott a helyzet, és felelőtlenek lennénk, hogyha ezt a változást nem tükröznénk abban, ahogy Európát finanszírozzuk. Politikai vitát folytat a különbizottság itt a parlamentben, a Költségvetési Bizottsággal együtt, most már több mint egy éve a több éves pénzügyi keretről. Üdvözlöm ezt a bizottságot, és azt kérem, hogy ez az európai szellem, ami ebben a bizottságban uralkodott, továbbra is uralkodjon a pénzügyi keret bevezetésekor, megvalósításakor, azért, hogy az európai állampolgárokat szolgáljuk. Ezért kérjük a tagállamokat, hogy teljes mértékben vegyenek ebben részt ha azt mondjuk, hogy a végcél 2020-ig az európai kiadások befogyasztása, és ha nem akarunk saját forrásokat, ez nem helyes, mert miért akarunk saját forrásokat, hogy könnyítsük a nemzeti költségvetéseket, és ezért javasoljuk az állam és kormányfőknek a saját forrásokat, hogy segítsük a nehéz helyzetben lévő költségvetéseket. Az európai költségvetés mindig egyensúlyban volt ellentétben az államokkal, mert az államok többsége súlyosan eladósodott több mint 90%-ban olyan projekteket finanszírozunk, amelyek a tagállamok javára szolgálnak. Azt mondják nekünk, hogy rosszul gazdálkodunk. Szerintem sokkal több kommunikációra van szükség, és nem szabad úgy tenni, mint hogy az európai költségvetés tenné tönkre a háztartásokat. Egy euró, amit az EU szintjén elköltenek, sokkal nagyobb hasznot hoz, mint amit nemzeti szinten költenek el hasonlóan egy eurót, hiszen a különböző államok a nemzeti adósságokat kell, hogy törleszék. Hogyha nem finanszírozzuk európai forrásból a képzést, az oktatást, ha nem állítjuk meg, akkor nem állítjuk meg az agyelszívást az USA és Kína felé. A kutatás finanszírozása nélkül kevésbé lesznek versenyképesek országaink a világpiacon, és ezzel munkahelyeket fogunk elveszíteni. A kohéziós politika finanszírozása nélkül egyre tágabb lesz a szakadék, a gazdag és a szegény államok között. Hogyha nem finanszírozunk az élelmiszerbiztonságot, az energiapolitikát, a klímaváltozás elleni harcot, akkor a reményeinket, céljainkat nem tudjuk elérni. És hölgyeim és uraim, hogyha a külpolitikát és a védelmi politikát európai szinten nem finanszírozzuk, akkor az EU továbbra sem lesz a világpolitikai saktábla középpontjában az, hogy hogyan dönt az EU arról, hogy hogyan fektet be, és melyek lesznek 2020-ig a prioritásai, ezek döntő kérdések azt illetően, hogy Európának lesz-e kihatása a világra, vagy nem. Éppen ezért az Európai Parlament, és tudom, hogy az előttem szóló frakciók is erről meg vannak győződve, és egyetértenek velem, tehát a parlament ezért kéri a tanástól, hogy fontolja meg álláspontját a pénzügyi tervről. Hogyha a tanács komolyan növekedést és munkahelyteremtést akar, akkor ehhez a közösségi forrásokat az európai költségvetés kell felhasználnia ösztönzőként. Európának meg kell adni az esélyt a globalizáció terén, és tanácsnak meg kell értenie, hogy ha jól költünk, az mindig hasznosabb, mint hogyha kevesebbet költünk, és hogyha együtt költünk közös tervekre, okos tervekre, akkor ez sokkal jobb, mint az erőforrásokat a jövő nélküli tervekre költenék. Hölgyeim és uraim, ez a néppárt tagjainak a véleménye, és az állampolgárok is ebben reménykednek. A fiatalok Aténban, Madridban, az utcán reménytelenségüknek adnak hangot, akkor valóban eljött az idő, figyelembe véve a munkanélküliséget is, hogy figyelembe vegyük, milyen kihívások előtt állunk. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm, elnök úr. Ashworth kollega, konzervatívok és reformisták. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megragadni az alkalmat, és őfessége kormánya nevébe szeretnék beszélni, és Ferhofstadt úrnak válaszolni, aki nem érti, hogy miről van szó, és rossz irányba halad. Hogyha elolvasta volna a jelentést, akkor nem gondolná azt, hogy helytelenül mondta ő kormánya, hogy válság van Európában, a gazdaságok stagnálnak, a munkahelyek elvesznek, és a vállalkozások harcolnak, hogy fennmaradjanak a gyorsan változó világban. Mire van szükség Európának? Egy releváns, megfelelő költségvetésre, ami hozzáadott értéket ad az embereknek. De Ferhostát úr és kollégái mit ajánlanak? Mást ajánlanak, hogyha nem változtatunk az irányon, akkor odaérkezünk, ahonnan kiindultunk, mondja egy szólásmondás. Éppen ezért irány kell változtatni, mi és ő felsége kormánya egyetértünk abban, hogy növelni kell a kiadásokat azokon a területeken, amelyek hozzáadott értéket képviselnek. Kutatás, innováció, transeurópai közlekedési és távközlési hálózat. Igen, szükség van több oktatásra, több vállalkozásra, és az egységes piacon elő kell segíteni a az értelmes befektetéseket azért, hogy létrehozzunk munkahelyeket. De ez a ház miért kér nagyobb költségvetés? Meg kell mondjam, Ferhostát úr, mindenütt Európában a kormányok megszigorításokkal élnek, és nem lenne bölcs, hogyha ez a ház ezt az üzenetet nem hallaná meg, hogyha nem venné figyelembe az öt kormányfő levelét. Mit mond ez a levél? Azt mondja, hogy a több Európa nem válasz. Az okosabb Európa viszont válasz. Olyan költségvetésre van szükség, ami jobban összpontosít. A sor bizottságban helyén valóan beszélünk a prioritásokról, de soha nem tettünk semmit ennek érdekében. Nem volt bizonyíték, nem volt meg az akarat, hogy a kemény lépéseket meghozzuk, azokat a lépéseket, amelyeket kormányok ma meghoztak. Elmondtuk, hogy az új prioritásokra emelni kell a kiadásokat, de azt is gondoljuk, hogy itt az ideje annak, hogy megvizsgáljuk a hagyományos prioritásokat. Tehát itt ismét elszalasztottunk egy lehetőséget az európai költségvetés számára. Köszönöm. Köszönöm. Hogyha a kékkártyás kérdése válaszolni kíván, Ashworth úr, hajlandó? Igen, köszönöm. Duff úr, öné a szó. Elnök úr, köszönöm. Szeretném megkérdezni képviselőtársamat, a nem fogadja-e el, hogy a nemzeti költségvetésből az európai költségvetésbe való transferek egyes kulcsfontosságú kiadási tételekben költséghatékonyságot hoznak, és a méretgazdaságoság előnyeit kínálják. És ezáltal megtakarításokat hoznak a nemzeti költségvetésekben. El, hiszen ez az a, az a lényegi üzenet, amelyet a parlament módszertana hordoz és amely révén szeretnénk megreformálni a pénzügyi perspektívát. Logikus üzenet ez, és logikus és észszerű válaszért kiállt Londonból. Jöhet ez a válasz. Eh, mikrofon. Mikrofont kérem kapcsolja be, mondja az elnök. Uh, Elnök úr, igen, értem a, az érvet, és mint mindig az elmélet helytálló, ám a gyakorlat nem. Mutassa be a bizonyítékot arra, hogy ez a, ez a transfer nagyobb megtakarítást hoz. Mutasson bizonyítékot arra, hogy ez valóban megtakarított pénz az állampolgároknak, és nem növelte a terheket. Ez a költségvetés szerintem arra mutat, hogy Dafur és kollégái több Európát akarnak, nem okosabb Európát. A brit kormány pedig jobb kiadásokat akar, nem több kiadást. Köszönöm. Eckhout úr a zöldek részéről kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindig érdekes látni és hallani, hogy amikor a jövő orientált költségvetésről van szó, akkor mindig csak arról vitatkozunk, hogy mennyi legyen ez a költségvetés. Pedig három prioritástól kellene beszélnünk, amelyek az ördög számára is döntő jelentőségűek. Először is vízióra van szükség Európa számára. Mi a többletérték, a hozzáadott érték, amit megvalósít ez a költségvetés? Ashworth úr, másodszor igaza van, meg kell újítani a költségvetést, zöldebb kell, hogy legyen, és jövőbb, orientáltabb. Ez azt jelenti, hogy át kell eh, csoportosítani a pénzeket, de ez még mindig európai pénz. Ami pedig a harmadik prioritást illeti, saját forrásokkal kell, hogy rendelkezzen az Európai Unió, ezzel igazságosabb és átláthatóbb lesz az Európai Unió. Nos, nézzük ezt a három prioritást. Az első a többletérték, hozzáadott érték. Arról beszélünk, mintha a pénz, ami Brüsszelbe kerül, pénz, amely Brüsszelbe kerül, az, eh, mintha az eltűnne mint szürke szemára ködben. Ez nem igaz. Nézzük meg, hogy Európa milyen projekteket valósított meg. Nagyon sok ok van arra, hogy európai szinten valósítsuk meg a projekteket. A, a, a, a nagykövetségek afrikai országokban például 27 tagállamnak 27, költség, 27 nagykövetsége van. Erre tényleg szükség van? Ez, hogyha egy nagykövetségünk lenne, akkor, vagy a külügyi szolgálatra bíznánk ezeket a dolgokat, akkor rengeteg pénzt spórol spórolhatnánk meg. Infrastruktúra. Hogyan tudjuk megvalósítani azt, hogy az infrastruktúrai hálózatok határon átnyúlóan összekapcsolódnak? Aztán innováció és kutatás. Ezt is össze kell, áll, össze kell állni ahhoz, hogy jól tudjunk együttműködni, hogy megfelelő, hogy kihasználjuk a méretgazdaság eredményeit. A fúziókban rejlik az európai hozzáadott érték, ez az első prioritás. A másik az, az hogy legyen a költségvetés jövőorientált. Ma business as usual folyik, itt vannak a céljaink, intelligens, fenntartható gazdaságot akarunk, ebbe kell befektetni. A kihívások hatalmasak, nagy a e, hiány emellett, e, nincsen, munka, nincsen elég munkaerő, és nincsen elég e, természeti erőforrásunk sem. Itt beruházásra van szükség, aztán az agráralap. Ezt is meg kell újítani, zöldebbé kell tenni, hogy ez hatékonyabban és jól tudjon, tudja kezelni a természeti erőforrásokat. Aztán a strukturális alapok, az energia A strukturális alapok nak is a 2020-as célokat kell szem előtt tartaniuk. Új kihívások, fenntartható ipar, fenntartható energiainfrastruktúra, külpolitika, arab országok, a szegénység elleni küzdelem az Európai Unión belül és kívül, innováció, ezek mind Európai Uniós feladatok. Aztán a saját eszközök. A jelenlegi rendszer teljesen üres már az, az a visszatérítési rendszer, amelyet a hollandok akarnak, amelyet a britek akarnak, ez nem működik már. Igazságosabb, átláthatóbb rendszerre van szükség, ezért van szükség a saját forrásokra. A, beruházás, a beruházások, illetve befektetések megadóztatásából lehetne pénzt, pénzbevételeket eszközölni. Aztán azok a tagállamok, amelyek folyamatosan azt követelik, hogy, az, hogy Európa kevesebb pénzből gazdálkodjon, de több feladatot lásson el. Nos, hát hogyha kevesebb pénzt akarnak adni, akkor mely prioritásokról akarnak lemondani? Mert kevesebb pénzből kevesebb feladatot lehet csak el megoldani, kevesebb pénzből több feladatot megoldani, ez nem működik, ez a válasz a brit és a holland kormánynak. Köszönöm szépen, mondja az elnök, most pedig Biszki úr következik az Egyesült Baloldal részéről. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen Poédó jelentéstevő úrnak. Nyilván ön is tudja, hogy a baloldal nagyon nagy kihívásokat fogalmaz meg, és elvárásokkal fordul a szociális orral felé. Reméljük, hogy a szociális kérdések nagyobb prioritást szerepelnek a jövőben. Az európai szociális modellnek a fenntartása, megtartása és az európai szolidaritás pontosan a válság idején és a megtakarítások idején rendkívül fontosak. Ezek Európa kulturális vívmányai, amelyek véleményem szerint az európai integrációs folyamat szociális kiteljesedését jelenthetik. Nyilván nagyon sok fontos kihívás áll előttünk a 2020-as stratégián túl is. Mégsem gondolom azt, hogy az 5%-os javasolt emelés elegendő lesz ezeknek a finanszírozására. A parlament ki kell, hogy mondja, hogy a szociális Európát kell támogatni. A Frontexet, az, Frontex, az ITER, a külügyi szolgálat várhat esetleg a tanácsot arra kérni, hogy negatív prioritásokat határozzon meg, tehát hogy csökkentéseket vezessen be, ez helytelen szerintem. Emellett el kell ismernünk azt is, hogy ezzel a jelentéssel a parlamenti vita, amely a saját forrásokról szól, valóban beindul. Különös tekintettel a pénzügyi tranzakciós adóról szóló vita végre kézzelfogható közelségbe került. Itt nem csak arról van szó, hogy egy hasznos finanszírozási eszköz lehetne elérni, hanem nagyobb átláthatóságot lehetne megvalósítani az Európai Uniós finanszírozásban. Emellett a pénzügyi piaci szabályozás fontos részéről van szó. Emellett helyes a brit rabat megszüntetése, illetve a le nem hívott pénzeknek az európai költségvetésbe való visszairányítása. Köszönöm szépen. Andreasen asszony következik az ERT frakció részéről. Köszönöm, elnök úr. Megint azzal vádolják majd ezt a házat, hogy a realitásoktól elrugaszkodott, hogyha megszavazza ezt a költségvetést. A növekedés oka a 2020-as stratégia finanszírozása, amely majd kivisz minket a válságból. Emlékezünk arra, hogy mi történt a Lisszaboni stratégiával. Ez kudarc volt. Elpazarolták az adófizetők pénzét, és ezt nem szabad ezt a hibát megismételni. A számvevőszék jelentése jelentős problémákat jelentett, és ez körülbelül a költségvetés 2%-át teszi ki, és továbbra is ezeket a régiókat finanszírozzuk a projektek, háromszor többet igényelnek, mint a becslések valamint jobb technológiára lenne szükség, például Galileo esetében 7,7 milliárdból 22,6 milliárdra emelkedett a Galileo költségvetése, valamint a, mi a kapot illeti, a munkaerőknek csak 4,5%-a dolgozik a mezőgazdaságban, és 40%-át viszi el a kap a költségvetésnek. Az Európai Külügyi Szolgálat 500 millióba kerül, plusz 500 millióba évente, és még eddig nem is demonstrálta a létjogosultságát. Ezek a példák azt mutatják, hogy nincsen szükség a költségvetés növelésére, hanem inkább csökkentésére. Szeretném elmondani, hogy a brit kormány ki fogja jelenteni, ami elég, az elég, és csökkentésre fog felszólítani. Vannak, akik itt a befagyasztást akarják, a növekedést nem akarják a Egyesült Királyság adófizetői. Köszönöm. Lukász Hartong, függetlenek. Tisztelt elnök úr! Az első világháború előtt Edward Craig brit miniszter azt mondta, hogy egész Európában kihújnak a fények, és a mi generációnk már nem fogja a fényeket újra látni. Most itt van előttünk a Polédó jelentés, amely az Európai Parlament 2013 utáni politikai prioritásait tartalmazza. Törvényhozásról és költségvetésről van szó, tehát az Európai Unió víziója ez az Európai Uniós polgárok jövőjéről borzasztó kulturális és, és intellektuális szegénységről tesz ez tanúbizonyságot, csak az európai elő, elit előtt hajlong azt állítja, hogy nemzetközi szinten az Európai Unió nagyobb súlya rendelkezik, mint a tagállamok egyedül, és ezzel 5%, emiatt 5%-kal kellene növelni a költségvetést. Micsoda, micsoda bolondság ez, vadarság ez, ezzel a nemzetállamok súlyát nem ismerjük el. Az európai eh, parlamenti képviselők, akik eh, a szabadság víziójában hisznek, eh, a szemét kosárba dobják ezt a jelentést, mert különben tényleg kihújnak a fények Európában, és sötét jövő áll előttünk. Mi nem szeretnénk, hogy Európa szegény maradjon, és ezért ellene szavazunk majd ennek a jelentésnek. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Alapvitáról került sor az euró jövőjéről, úgyhogy várjuk az Európai Bizottság álláspontját, de előtte még van itt egy kék kártya. Hártong úr válaszol? Tessék, tessék. Tessék, uram. Mr. Uh, eh, Geplant. Geplant úr, szó. Köszönöm a szót. A következő kérdést szeretném feltenni Hárton képviselőtársamnak. Jelenleg több tagállam tagja a G8-aknak, képviselettel bírnak ott, a nyolc legnagyobb gazdaság körében. Ám 15 év múlva egyetlen európai tagállam vagy ország sem ülhet a G8-ak asztalánál majd. Hogyan tehetünk tehát úgy, mintha az egyes európai országok tovább is, továbbra is jelentős szerepet töltetnének be globálisan? Nem látja be ezek alapján, hogy az egyetlen értelmes megoldás az, ha Európai Unió közösen lép fel? Voorzitter, ik eh, bedank mijn collega voor de vraag. Köszönöm szépen képviselőtársam kérdését. E- Európa oly csodálatos, oly erős, épp azért oly erős, mert a tagállamai áll össze, a tagállamok működnek együtt, és ezáltal valóban erőteljes hangját hallhatja az Európa világ színpadán. De ez azért van így, mert az európai tagállamok kormányai együttműködnek, és ezért jön ez a kiváló hang Európából. Elnök, köszönünk az Európai Unió jövőjét illetően a bizottság képviseletében Lewandowski úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. Az Európai Bizottság nevében üdvözlöm a Súr jelentés által elkészített jelentés, amely komoly hozzájárulás a következő pénzügyi terve való felkészüléshez, és egy valóban európai munkáról van szó, egy lényegét illetően európai perspektíva az európai projekt továbbvitelére súlyos szükség van erre, amikor egy sor közös kihívásra közös választ kell adnunk abban az időszakban, amelyet Schulz úr a szolidaritás megvonásának időszakaként jelölt meg. Ugyanakkor ez a, a Sure szakbizottságban folytatott tárgyalások alapján is kiderült, amelyen részt vettem magam is, így aztán jól nyugodtan mondhatom, hogy Juta Haug asszony irányítása alatt és Salvador Gallego úr vezetésével egy széleskörű konszenzus állt össze, amelyet a, a többségi szavazás támogatott, és reméljük a plenárisan is megtámogatja majd ez a többség azt az irányt, amelyet a jelentés megjelöl, amelyben kimondatik, hogy az európai költségvetés nem párhuzamos a költ, az, európai, a nemzeti költségvetésekkel, hanem a közös célok szolgálja túlmutatóan a tagállamok, a nemzetállamok képességein, és az európai alapok a gazdaságosság előnyeit és a szinergia előnyeit tudják megragadni. Egy szóval tehát ott kell belépjen az európai költségvetés, ahol igazi áttörést tud hozni, ahol olyan beruházásokat eszközölhetünk abból, amelyek való, valóságos változást hozhatnak. A hagyomány, ugye, hagyományos politikák, szakpolitikák, mint a közös agrárpolitika és a kohézió, hagyományosak ugyan, de nem lejárt, nem mondhatjuk, hogy lejárt az idejük. A 2020-as stratégiai céljainak megvalósítását szolgálják, és ha megfelelően alakítjuk ki ezeket a költségvetésben, akkor sokkal jobb finanszírozás a jobb finanszírozást hozhatnak olyan témákban, amelyek finanszírozottak Az innováció például, a migrációs hullámok kezelése, ahol az Európai Unió felelőssége olyan nyilvánvaló, különösen a földközi tenger térségében. Aztán ide sorolhatjuk az energiahatékonyságot is, és a transzeurópai hálózatok, illetve az energiahálózatok határnál nyúl összekapcsolása és ilyen célok, ahol az Európai Unió új funkciókat láthat el. Egyrészt a tagállamok költségvetési szigorának betartatójaként is működhet, illetve a, egyfajta garanciaként is innovatív pénzügyi eszközök kidolgozására, amelyek emeltjű hatással lehetnek, katalizátor hatással jövőben. Ezért kell olyan méretű költségvetés meghatározni, olyan új forrásokkal, amelyek e kérdésekre, kívásokra választ adnak, ahogy Dól úr is rámutatott, ezáltal könnyebbé tehetjük a pénzügyminiszterek életét, hogyha új saját forrásokat tudunk kialakítani, és csökkenthetjük a tagállami befizetéseket. A júniusban beterjesztett csomag a több éves pénzügyi keret új szabályait, új intézményközi megállapodási projekteket, új számadatokat és új forrásokat, saját forrásokat is tartalmazott. A konkrét javaslatok majd később születnek majd meg, szeptemberben, illetve az év végéig. Hadd zárom azzal, hogy ismét elmondom, meg vagyok győződve arról, hogy a súr jelent, bizottság jelentése kiváló input az Európai Unió jövőről szóló közvitámhoz, erőteljes referenciapont lesz a bizottság további munkáját meghatározandó. És a bizottság és a parlament jövőbeli együttműködése alapvető fontosságú, nem csak azért, hogy jó formát öltsenek ezek a javaslatok, hanem hogy a tárgyalások happy end záruljanak, azon tárgyalások, amelyek a jelenlegi időszakban rendkívül nehéznek várhatóak. Köszönöm, biztos úr! Az Európai Bizottság és Európai Parlament közötti eszmecsre rendkívül fontos, hiszen ez a két intézményeket, hogy támogassa egymást, hiszen ugyanaz a szellem jellemzőket úgy állnak hozzá a több éves pénzügyi keret témájához, és az Európai Bizottság tervezetét várjuk a hónap végén, amelyet aztán az Európai Parlament is megvitat. Kék kártyás rendkezésről van szó? A a vendégeket nem lehet kékkártyás felszólalással kérdőre vonni, az Európai Parlament képviselőit igen. Tehát a kékkártyás szabály az Európai Parlamenti képviselők felszólását illeti, nem vendégeinkét. Lépjünk tovább. A szakbizottságok képviseletében felszólalók, a Felesztési Szakbizottság részéről Berman képviselő kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A DEVE szakbizottság nevében elmondhatom, hogy alapvető jelentéstől van szó, eh, hiszen ez a jelentés határozza meg azt, hogy az elkövetkezendő hét évben az Európai Unió a legszegényebb eh, országok iránti felelősségét elismeri, és ezek, ezt a költségvetésbe eh, felveszi. Itt az ideje, hogy a tagállamok megfeleljenek a ígéreteiknek, a GDP 0,7%-át erre a célra fordítsák, pedig ettől még nagyon messze vagyunk. A fejlesztési együttműködés az Európai Unióban létezik, eh, szeretnénk a párhuzamosságokat elkerülni és hat- hatékonyabbá válni. Ami a költségvetési eh, intézked, eh, meg klímaintézkedéseket illeti, ezeket nem lehet a költségvetésből finanszírozni, az emberi jogokra, a jogállamiság támogatásra és további pénzre van szükség, és az eddigi támogatásokat ki kell egészíteni. A humanitárius intézkedések a saját pénzügyi eszközzel kellene, hogy rendelkezzenek sürgősségi segítségnyújtás e, esetén, amelyek a politikai döntésektől függetlenek. Ezzel az Európai Unió a legfontosabb partnere továbbra is a fejlődő országoknak, és ez elengedhetetlen. Köszönöm szépen, Gerbrandi képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. A a Környezetvédelmi Bizottság is elégedett lehet a jelenlegi jelentéssel, hiszen ez a jelentés utal a természeti erőforrások végességére, a, az energia sokszínűségre, a fenntartható energiára és az energiagazdaságra. Azonban van itt egy, egy de, egy azonban, minden tagállam minden eurót háromszor is meg gondol, mielőtt kiadja. Nagyon sok szubvenció, támogatás megy el olyan dolgokra, amelyek például környezetet szennyező beruházások, és aztán utána milliókat költhetünk ezeknek a károknak a megszüntetésére. A költségvetési biz- a Környezetvédelmi Bizottságban eh, elfogadtunk egy javaslatot, mely szerint eh, csökkenteni kell a környezetet károsító beruházások támogatását. Pontosan a szűkösség idejében nem lehet ezeket támogatni. Köszönöm szépen. Az ITRE bizottság nevében illetve nem, a regionális bizottság nevében Krél asszony következik, mert az ITRA és a TRAN képviselői nincsenek itt. Köszönöm szépen, elnök úr! A kohéziós politika az egyik legnagyobb költségvetési tétel. Igen, modern, az új kihívásoknak megfelelő politikát kell kialakítanunk. Szeretnénk modern infrastruktúrába beruházni, szeretnénk kutatásba, fejlesztésbe, új technológiák kifejlesztésébe beruházni, fenntartható eh, várostervezést szeretnénk, és jól képzett munkatársakat és szakmunkásokat. Minden régióban specifikus támogatásra van szükség, hogy ezek a régiók versenyképesek legyenek és gazdaságilag fejlettek. Minden mellett minden régiónak hozzá kell férniük a kohéziós politikához, ugyanúgy a e, kelet-európai államoknak, mint Németországnak, a német régióknak is szükségük van a kohézióra, csak úgy, mint az Egyesült Királyságnak. Ezért ez a költségvetés nem lehet kisebb, mint a jelenlegi, és olyan költségvetése van szükségünk, amely nem fragmentált, szétaprózódott. A hatékonyságot és az átláthatóságot kell erősítenünk, és ezt össze kell kapcsolnunk a felesleges bürokrácia leépítésével. A szolidaritásnak a kohéziónak köze van a szolidaritáshoz, de a gazdasági fejlődéshez is, ugyanis a kohézió hiánya az erős gazdaságok számára is hátrányos. Köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek, hogy a regionális bizottság állásfoglalását, véleményét átvette, és kérem, hogy támogassák azt a kérvényt, amely, azt a módosító javaslatot, amely a köztes kategóriákat támogatná. Találtunk erre egy kompromisszumot, és én nagyon örülnék annak, hogyha ezt a szakpolitikusok által talált kompromisszumot a Gariga jelentés is átvenné, ezért kérem a kollégák támogatását. Köszönöm. Giovanni Lavia következik a mezőgazdasági bizottság részéről. Elnök úr, először is a bizottságunk beli kollégák többsége nevébe szeretnék szólni. Gratulálok a kollégáknak a nagyszerű munkához. Igen, ilink vitának vagyunk tanúi a költségvetési tervet tárgyalva. A nemzeti delegációk, a politikai frakciók szintén állásfoglalnak ebben a vitában. Én a mezőgazdasági bizottság előadója, jelentéstevője vagyok, és mindenképpen egyetértek azzal, hogy fenntartsuk a mezőgazdaságra szánt költségvetést, és erőteljesen harcolok azért, mint bizottságomon belül sokan mások is, hogy a kettes módosítás, mely arról szól, hogy a mezőgazdasági szektorból pénzösszegeket más szektorokra csoportosítsuk át. Ezt rossznak tartjuk, helytelennek, hiszen a mezőgazdaság stratégiai ágazat, amely igazi európai hozzáadott értéket tud létrehozni. Szórin Katalin Iván kollega a Kulturális Bizottság nevében szól. Elnök úr, amikor az EU költségvetéséről beszélünk, európai pénzalapokról és a jövőbeli többéves pénzügyi keretről, akkor természetesen a hozzáadott európai értékről beszélünk. Nincs az európai költségvetésnek olyan része, ahol a hozzáadott érték növekedhetne kevesebb pénzzel. Viszont azt is el kell mondani, hogy az összes európai projekt, hogyha azt akarjuk, hogy a projekteknek jövőjük legyen, akkor el kell érni, hogy az európai fiatalok higgyenek az európai projektben, és egyre inkább európainak érezzék magukat. Befektetni kell a kultúrába és az oktatásba a fiatalok számára, és éppen ezért Európa és a jövő érdekében többet kell befektetnünk az oktatásba, a kultúrába, a fiatalokba, és a sport is prioritás kell, hogy legyen a 2020-as agendában. Nőjogi Bizottság, Eva Bitt Svensson, Svensson asszonyi a szó. Valami gond van a mikrofonnal? Most rendben van. Köszönöm szépen. Ami a női, Nőjogi Bizottság véleményét illeti, döntő határozatokról van szó, elhatározásokról, amikor a kereskedelmi, fiskális, pénzügyi politikáról beszélünk. Ez mind kihat a költségvetésre és az előttünk megnyíló lehetőségekre úgy látjuk, hogy kevés befolyásunk van bizonyos kérdésekre. Hogyha modern, előre tekintő költségvetést akarunk, akkor a jövőbe kell néznünk, és ezeket a projekteket bele kell vennünk a költségvetésbe. A nők hozzáértését, tapasztalatát szintén figyelembe kell venni. És a nemek alapuló költségvetésre van szükség, egyelő esélyekre növelni akarjuk az erőforrásokat a jövőbeli költségvetésre. De nem csak a növekvő erőforrásokról van szó, hanem politikai bátorságról azért, hogy elérjük a prioritásainkat a költségvetés segítségével. Szükségünk van a nők tapasztalatára, kompetenciájára, hozzáértésére nem elég az egyre több költségvetési forrásról beszélni, hanem hatékonyan kell felhasználni a költségvetést a modern, előretekintő politikák számára. Köszönöm, Reimer Bügel kollega következik. Kedves elnök úr, kedves kollégák, a jelenlegi e, jelentés egy nagyon szakmai és a józanságon alapuló javaslat a parlament részéről a tanácsnak és a bizottságnak az Európai Unió költségvetési alapjait erősíteni. Szeretnék Salvador Galigának köszönetet mondani, illetve Jutta Haug elnök asszonynak e, kiváló munkát végeztek és minden politikai különbség mellett, ami a frakciók között létezik, ez a munka a közös európai megoldások szellemében született, és ebből talán a többi intézmény is tanulhat. Valódi saját eszközöket szeretnénk, ahogy a szerződés is ezt említi, a költségvetés, tehát saját forrásokból finanszírozná magát, és a szerződésnek felelünk meg akkor, hogyha hogyha ezt való, megvalósítjuk. És most már itt az ideje, hogy a célzott és külön kikötött rabatokat megszüntessük. A nemzeti parlamentek kollégákkal való együttműködés is nagyon fontos. Szeretnénk a költségvetés egységességét megőrizni, nem szeretnénk kiszervezni a költségvetési feladatokat. Ami ki, amikor a kiadásokról beszélünk, ezek kötelezettségek, amelyek a Lisszaboni szerződésből adódnak, és a az EU 2020-as stratégia is megfogalmazza a célokat, növekedés a gazdasági és szociális cselekvés érdekében. Megfelelő szinergia hatásokra van szükség a nemzeti és az európai költségvetések között. Erről többet kell beszélnünk, mint eddig. Természetesen továbbra sem szabad elhallgatnunk, hogy milyen megtakarítási potenciálok vannak az európai költségvetésben is, tehát a szinergia és a megtakarítási lehetőségek fontos vitatémák. Hogyha a tanács nem akarja elfogadni ezt a jelentést, akkor mondja meg, hogy mely prioritásokat törli a napirendjéről ahhoz, hogy megtakarításokat érjen el, vagy csökkentse a költségvetést. Remélem, hogy az Európai Bizottság pozitívan reagál az Európai Parlament jelentésére, és remélem, hogy a jövőbeni elnökségek a nyitott és átlátható együttműködést erősítik majd a parlamenttel. Köszönöm szépen. Köszönöm, Köszönöm szépen. Majd lesz még alkalma egy percben beszélni, mert kék kártyás kérdés kapott, ha elfogadja. Köszönöm, hogy megadta a szót, elnök úr. Amennyire tudom, Bőge úr a CDU tagja, a német CDU a Németországban vajon a saját forrásokért való kérése a saját személyes gondolatai tükrözi, vagy a német CDU párt gondolatai? Elnök, képviselőtársadnak adom a szót. Nagyon szívesen szólok erről a kérdésről. Nem csak a CDU tagja vagyok, hanem 13 éve és lézvik holsteinban a párt egyik vezető tisztségviselője. A a CDU-CSU képviselője az Európai Parlamentben még a szakbizottság nyilatkozata előtt álláspontot foglaltak el a saját források tárgyában, és döntöttek arról, hogy ez lesz a mi álláspontunk. Ez némileg ellenmond a nemzeti állásponttal, ám teljes mértékben tükrözi a Súre szakbizottság véleményét, és ezt teljes felelőssége vállalni tudom, mint német CDU politikus. Karik Göran... Göran Ferm képviselője szó. Eh, e Kedves képviselőtársaim! Ma az Európai Unió súlyos kihívásokkal kell szembenézzen, amelyek sokáig velünk lesznek majd. Véget kell vessünk a pénzügyi válságnak, és el kell kerüljük a jövőbeli válságokat. Az egyre fokozódó versennyel is szembe kell nézzünk a globális világban, ehhez, ehhez komoly határon átnyúló beruházásokra van szükség, akár a kutatásban. Aztán a klímaváltozással, energetika területén is súlyos beruházásokra van szükség. Meg kell fordítsuk azt a trendet, amely Európában érvényesül, és egyre magasabb munkanélküliségben ölt testet, és végül nem utolsó sorban a déli szomszédságokban levő válsággal is szembe kell nézzünk. Ehhez mindenek előtt szolidaritásra van szükség, egy ténylegesen működő Európára, sajnos ugyanakkor az Európa alap gondolatával szemben is látható a kockázatok. Éppen a mai költségvetési vitában is meghangzottak ezek. A Súrszak Bizottságban is láthatóvá vált, hogy nagyon sok tagállam megtakarításokkal él saját költségvetésben, költségvetésében, is ez talán ezek szemében furcsa, hogy az európai költségvetés növelését kérjük. Ám nem szabad szemet húznunk a kívások felett, és ezek magyarázzák ezt a követelésünket a nagyra törő politikai ambícióknak is meg kell felülnünk, amelyeket a tagállamok ruháztak ránk a Lisszaboni szerződés formájában. Ehhez pedig, ugye lássuk Görögország, Írország, Portugália problémáit, segítségre szorulnak ezek az államok, ha pedig a költségvetésünket megkurtítják, nem tudjuk ezt a támogatást megadni. Ő felsége kormánya a nettó befizetőkről beszél folyamatosan, Hát megfelelő egyensúlyt kell találjunk. A nagyra törő célok és a jövőre orientált reformok között. Olyan politikák reformáról beszélek, mint például a KAP. Az 5%-os forrásokra is szükség van, és köszönöm Salvador Garigának, a jelentéstevőnek azt, hogy egy széles körű támogatást tudott kikovácsolni jelentés mögött. Az botlagos 5%-ot hosszú távú beruházásokra kell költenünk a jövőre vonatkozó gazdasági növekedést, munkahelyteremtést, kutatást elősegítő forrásokról beszélek, ehhez pedig pénz kell, ahhoz, hogy megfeleljünk a kihívásoknak. Az euró vonatkozó, az EU költségvetésre vonatkozó felfogásunkat is meg kell változtassuk, mert ha csak folyamatosan csökkenteni kívánjuk azt, összevetve az egyes tagállamok gazdaságaival, Ugye emlékezzük vissza, Svédország a 90-es években csatlakozott az EU-hoz, és azóta az EU költségvetése lassabban nőtt, mint a svéd költségvetés, de elmondható ez a brit költségvetésre is. Erről nem szívesen, nem gyakran beszél felsége kormánya erről a tényről, és erről a jelenségről. Tehát nem csak a megtakarítás vihet ki minket a válságból, hanem meg kell találnunk a forrásokat a beruházásokra is, amelyek a jövőbe húznak bennünket. Ehhez kell közösen összevetnünk erőinket. Hágnunk képviselőtársam ér szó. Köszönöm. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak, kitűnő munkát végzett, és összegyűjtötte az összes elképzelést itt ebben a házban. Nagyon nagy kihívások vannak előttünk, és úgy kell eljárnunk, hogy a pénz elég legyen. Itt mérleget kell vonnunk. A szakbizottságban arról beszéltünk, hogy 5%-kal kell emelni a költségvetést a jövőben. 5% sok pénz, és mert otthon ezt meg kell indokolni, de erre szükség van azért, hogy megfeleljünk az előttünk álló kihívásoknak és az új feladatoknak, amelyeket fel kell vállalnunk, és ezt pénz nélkül nem tudjuk elvégezni. Ugyanakkor a hitelességünket meg kell őrizni, nem úgy kell feltűnni, hogy egyre több pénze van szükségünk, hanem meg kell nézni a már meglévő költségeket, és a hitelességünket növelni kell, és képesnek kell arra is lennünk, hogy megtakarításokkal éljünk, és a prioritásokat megváltoztassuk a költségvetésben. Itt a közös agrárpolitikára gondolok, és a kohéziós politikára is, mert sokszor ezt nem veszük igazán figyelembe. Nagyon nagy a bürokrácia, és ott van Strasbourg erre egy másik példa. A frakciónkon belül egy sor példát soroltunk fel, ezeket meg lehetne vitatni azért, hogy hitelesebbé tegyük a több pénzre való felhívásunkat. Itt egyébként támogatjuk a jelentést, de nem száz százalékban. Időnként a vörös gombot nyomjuk meg, időnként a másik gombot, de több pénz kell, kell valahol találnunk, viszont oda kell figyelnünk arra is, hogy mire költjük a meglévő pénzeket. Komoly vitát kell folytatni a saját forrásokról. Ez rendkívül fontos. Meg kell nézni a problémákat a jelenlegi finanszírozási és struktúrán belül, hogyha a visszatérítésekről és a nem teljesen világos megoldásokról beszélünk. Ezt tisztázni kell a jövőre nézni, és konstruktív párbeszédet kell a jövőre nézve indítani a tanácssal. Ez fontos elem azért, hogy a jövőben hiteles költségvetéssel legyen az EU-nak a jövőben. Köszönöm. Konrád Simánszki úr. Köszönöm szépen. A lengyel delegáció az ECR frakcióban támogatja a jelentés elfogadását. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ennek a jelentésnek a gyenge pontjait ne ismernénk fel. A szokásos időpocsékolás arról beszélni, hogy az Európai Unió saját forrásait, saját forrásokat bevezetni, ez több európai adót jelent. Az európaiak már eleve elég sokat fizetnek az államnak, Sokkal jobban kellene ellenőrizni az Európai Uniós kiadásokat. A jelenlegi politikák bírálatára, kritikus felülvizsgálatára van szükség. Nem szabad megengedni az eszközök elpocsékolását. Az európai 2020-as eh, stratégia minden feletti uralkodása eh, azt jelenti, hogy az ennél fontosabb politikai stratégiákat nem reformálják meg hogy a gazdasági kohéziót nem erősítik meg. Eh, ezzel elzárkózhatunk az európai többletérték elől is, amely pedig a hagyományos kohéziós politikán keresztül valósul meg. Ezt Lengyelországban jobban látjuk, mint bárki máshol. A kohéziós politika erősíti a e, növekedést, és ez nem csak nekünk e, kedvez. Ez e, jobb beruházási lehetőségeket jelent, és ez nem csak Varsóban és Prágban, hanem Berlinben, Amsterdamban és Londonban is előnyös lehet. Trüppel asszony. Tisztelt elnök úr, kedves hölgyeim és uraim, Ashworth úr, aki intelligensebb európai költségvetést állított szembe egy magasabb költségvetéssel. Ez helytelen alternatíva, valóban intelligensebb költségvetési politikára van szükség, meg kell, ható, meg kell határozni, hogy hogy lehet pénzt megtakarítani, jobban menedzselni és csökkenteni a bürokráciát. Ez a e, külön bizottság azzal a feladattal nézett szemben, hogy azok, hogy megnézze, hogy milyen, mennyi pénzre van szükség e, ahhoz, hogy az új politikai kötelezettségvállalásainknak megfeleljünk. E, reformokról van szükség, politikai bátorságról, és arról, hogy a 2020-ig bekövetkező új nagy kihívásokra válaszolni tudjunk. Ashworth úr, az ön álláspontjával ezt nem tudjuk elérni. Bőge úr teljesen helyesen és a szerződésnek megfelelően azt mondta, hogy igen, legyünk elég bátrak ahhoz, hogy egy olyan rendszerhez térünk vissza, amely valódi saját forrásokkal rendelkezik. Ez az Európai Uniót erősíti, a finanszírozási rendszerünket átláthatóbbá teszi, e, és a polgárok számára világosabbá válik, hogy honnan jön a pénz. És a zöldek a pénzügyi tranzakciós adóra is gondolnak, e, amely a pénzügyi e, tranzakciókat szabályozás, szabályozza, és okosabb politikát tesz lehetővé. Ez a tagállamokat nem köti gúzsba, hanem új lehetőségeket nyit meg előttük. Ezért Verhofstadt úrnak is igaza van. Ő azt mondta, hogy késznek kell lennünk arra, hogy az közös európai diplomáciai szolgálatokat építsünk fel, de ehhez a nemzeti diplomáciai szolgálatokat meg kell szüntetni. Nem lehet, hogy a kettő egymás mellett létezzen. Az európai felelősségvállalás azt jelenti, hogy a nemzeti feladatokat vissza megnyírbáljuk, és az európaiakat vezetjük be ezek helyett. Eh, ami a polgárok számára jó az oktatásban, a képzésben, a, a kutatásban. Ezek európai szintre kell ezeket emelni aztán az intelligens energiahálózatok eh, kiépítése, ehhez is pénzre van szükség, ugyanúgy, mint a vidéki szélesebb kiépítésére, ehhez intelligensebb és magasabb költségvetésre van szükség. Köszönöm szépen! Lesz még alkalma válaszolni, Kékártyás kérdése még hozzá, ha egyetért azzal, hogy feltegyék. Van Dálen képviselőtársam teheti fel. Köszönöm, elnök úr, a lehetőséget. Trüppel asszonyhoz fordulok. Ön arról beszélt, ismét, hogy a több Európa az jobb, a több Európa több pénzt jelent. Ugye általában ez, ez az okfejtés, amelyet követnek. A Ferhoztat úr által is megjelölt növekedés fényében. Végül is Trüppel asszony éppen az ellenkező irányban mozgunk, mert az állampolgárok által az EU-ba vezet, vezet bizalom csökken. Az állampolgárok úgy látják az Európai Parlament, mint egy pénzpocsékló gépet, amelyben egyre több pénzt kell beszórni. És emlékezünk vissza, amit Ashworth úr kért azokra a szavakra. Úgy gondolom, drámai politikai hibát követel képviselőtársam, ha Európában egy olyan politikai gondok, gondolkodást követünk, amely visszaviszi a döntéseket a tagállamokhoz, akkor egy 50 éves építkezési munkát söprünk félre, bontunk le. Ahol korrupciók és ö, skandalumok folynak, oda, ha oda visszük a pénzeket, az nem helyén való. Az európai hozzáadott értéket kell látnunk, amely létrejött, és amelyet tovább kell ápolnunk, tovább kell vinnünk, mert a tagállam önmagában a nemzetközi versenyben gyengébb nem 27 nemzeti tagállam nem tud megfelelő hatást elérni. Csak akkor tudunk hatást elérni áttörő, ha egyesítjük erőnket. A második világháború óta megtanulhattuk volna ezt a leckét, ezen kell együttműködni, nem lerombolni ezen eredményeket. Elnök, köszönöm, Miguel Portas mi a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Hallgattam a vitát, nagyon fontos viták, vitáról van itt szó. Én most egy kicsit az árral szemben úszok. Első kérdés, vajon fenntartható-e ez a terv? A stabil valuta fenntartható-e stabil költségvetés nélkül? Szerintem nem meg kell válaszolnunk erre a kérdésre. Aztán az államadóság. Ez is azt mutatja, hogy ez a kijelentés igaz, hogyha ma erős költségvetésünk lenne, akkor nem került volna sor a spekulatív támadásokra. Portugáliában, Görögországban nem lenne ilyen túlzott eladósodás, helyesen kell reagálni, ez a legfontosabb probléma. És Gáriga úr nem válaszolja meg ezt a kérdést. Ambiciózus célokat fogalmaztunk meg a jelentésben, de azt kérdezem, hogy 5%-kal lehet-e növelni a költségvetést. Ez nagyon soknak tűnik, főleg a brit királynő szemében. Kérdezem, hogy ezt meg lehet-e valósítani. E, aztán e, prioritásokat határozhatunk meg a, a foglalkoztatásra, de hogyan valósítjuk ezeket meg, hogyha befagyasztjuk a költségvetést. Aztán a szerződés ránk ruház bizonyos feladatokat, nem fagyaszthatjuk be a költségvetést, ha ezeknek meg akarunk felelni. Hogyan akarunk kohéziós politikát pénz nélkül? Nagy szociális különbségek uralkodnak az Európai Unióban. Emellett lenne még egy utolsó megjegyzésem, a pénzügyi tranzakciós adó mellett tesszük le a voksunkat, hiszen ez egy olyan dolog, amely a mai összefüggésben nagyon fontos. Köszönöm szépen, Cávele asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon sok minden elhangzott, és évekkel ezelőtt Gerald Ford egykori amerikai elnökkel vacsoráztam, és ő elmondta nekem, hogy szeretett volna találkozni Kollegian brit elnök, miniszterelnökkel, és szerettek volna megbeszélni bizonyos kérdéseket. Ford azt mondta, hogy a kanadai miniszterelnök jó politikus, vál, vál, hívjuk őt is meg. Aztán Trudeau azt mondta, hogy jó, jó dolog ez a golf, és, vála, és hívjunk meg másokat, és hívjuk meg a francia miniszter elnököt is, ő is játszom velünk. Aztán a franciák erre azt mondták, ha a németeket nem hívjuk meg, akkor ők nagyon nagy, akkor ők gyanút fognak, őket is hívjuk meg. Aztán a németek azt mondták, hogy jó, de most éppen Olaszország az elnöke az Európai Uniónak, úgyhogy őt is meg kell hívni. Ford azt mondta nekem, hogy nos, Nos, Niki, hát ez volt az első alkalom, hogy tényleg láttam azt, hogy ez az Európai Unió annyira szétaplózódott, annyira egyensúly hiányban szenved. Egy nap hogyha ennek az Európai Uniónak lesz közös költségvetése, akkor az nagy meglepetés lesz, és nagyon eh, nehéz feladat, nagyon erős költségvetési politikusokra van szükség. Én büszke vagyok, hogy megéltem ezt a eh, pillanatot. Köszönöm szépen, Angelika Wertmann következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Eh, már régóta foglalkozunk a többéves pénzügyi kerettel, az európaiak tudnak még nem, az európaiak még soha nem fogalmaztak meg ilyen nagy elvárásokat. Három pont jelentős. Először is a polgároknak az európai politikához való kötődése. Nem elfogadható az, hogy a polgárok a strukturális válság következményeit és, az, és a globális válság következményeit szenvedjék el, és őket ne, ne vegyük figyelembe. Ezt a témát a következő MFF során figyelembe kell venni, hogy Európát jobban elfogadják, megérjék, megéljék és megértsék. Ez az elfogadás mind a polgárok, mind szintjén, mind a politikai szinten a tagállamokban egyre növekszik, hogyha a költségvetés, az európai költségvetés valóban európai hozzáadott értéket generál. Így lehet az európai egységet erősíteni. Harmadszor üdvözöljük azt, hogy a 2020-as stratégia kapcsolja össze az MFF-et a célkitűzésekkel, és ezért egységes dimenzióba helyezi ezeket. Köszönöm szépen, Jan Olbricht következik. Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim! Az a személy, aki nem nagyon tudja, hogy mi is folyik, azt fogja gondolni, hogy felelőtlen az Európai Parlament, amikor emeli a költségvetést. De világosan határozottan mondhatom önöknek, hogy igen, össz, jól összpontosított, reális volt a SUR bizottság munkája. Tudjuk, hogy mennyibe vagy tudnunk kell, hogy mennyibe kerülnek a politikai döntések, beleértve azokat a tagállamokat is, amelyek leveleket küldenek. Azért egyetértetek a tagállamok a 2020-as stratégiával. A Súrbizottság Bizottság kimutatta nekünk, hogy ezek a döntések, politikai döntések mennyibe fognak kerülni. Komolyan kell mindezeket kezelni. Hogyha a tagállamok úgy döntöttek, hogy bizonyos lépéseket megtesznek, és mi az állampolgárok képviselői osztjuk ezeket a nézeteket, akkor reális eszközökkel kell rendelkeznünk ahhoz, hogy mindezt megvalósítsuk. A jelentés, amelyről nem sokára szavazunk, nagyon jól átgondolt jelentés, sok kompromisszumon alapul, reális, és ami még ennél több, nagyon jó alap ahhoz, hogy elkezdjük a tárgyalásokat. Ma szerintem elmondhatjuk ebben a teremben, hogy az Európai Parlament készen áll arra, hogy megkezdje a tárgyalásokat. Lengyel képviselőként szeretném elmondani, hogy mély meggyőződésem a lengyel elnökség olyan elnökség lesz, amely igen reális tárgyalásokat fog kezdeményezni, mivel az európai, mivel a lengyel kormány európai kormány, vagyis Európa melletti. Nehéz tárgyalások lesznek, de ez pozitív lesz a jövőnk számára. Mi készen állunk a tárgyalások megkezdésére. Jut a hallgaszonyi a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, kedves képviselőtársaim. Egy éve a, mikor létrejött a SUR szakbizottság a plenáris ülés döntés révén, megfelelő felhatalmazást is kapott. Ám éppen 11 hónap munka után a SUR szakbizottság eredménye az asztalon van. Fegyelmezett koncentráció eredménye ez a munka, és csak e munkamódszerrel tudtuk létrehozni azt a szolidaritástól és a nyíltsággal jellemezhető eredményt, amely most előttünk van. És ezért köszönet illet mindenkit, aki véget, véget, részt vett ebben az alkotási folyamatban. Az eredmény, a jelentés, melyet Szállator Gariga úr ö, hozott tető alá, jó eredménynek ö, minősíthető, sok mindent láthatóvá tesz, ám jól tudjuk, hogy a jó eredményekhez nem csak jó képviselők kellenek, hanem jó munkatársak is, és ők nem csak a személyes asszisztenseink körében és a frakciók munkatársai körében dolgozókat illeti ez a dicséret, hanem a kiváló titkárságot is. Ez a szuper csapat, melyet Monika Strasser vezetett, nem csak szakmailag volt kompetens és profi, hanem a, a normális szinten túl is részt vett a munkában, megfelelő türelemmel, kreativitással, szervezeti szempontból tökéletes módon, spontán és ugyanakkor mégis rugalmas módon is reagálva a kihívásokra. Tehát, e, sőt, úgy tűnt, hogy a munkatársaknak a rengeteg munka még örömet is okoz. Úgyhogy teljes szívemből szeretném megköszönni ezeknek az embereknek is a munkáját. Mikrofon nélkül beszél az előadó. Elejétől fogva Salvador és jó magam is arra törekedtünk, hogy olyan jelentés jön létre, amely a parlament háromnegyed részéről támogatást élvezhet. A szakbizottsági szavazáson még négy ötödös támogatást is sikerült elérnünk, ez boldogát ez bennünket. Az a követelésünk, hogy egy 7 éves pénzügyi perspektíva jön létre olyan szerkezetben, amely a 2020-as stratégiához is illeszkedik, és ugyanakkor minden szakpolitikát is támogat az Európai Unión belül, és ez alárendez, nem egy hatalmas növekedést jelent, ám észszerű növekedése mindenképpen szükség van. Ez ilyen azonban realista és végrehajtató az a költségvetés. 174 bekezdésből áll összejelentés, mindegyik több Európát kér és követel. Kérem, olvassák el ezeket a bekezdéseket, mert ez lehet az alapja annak a vitának, amelyet helyben kell folytatnunk az állampolgárakkal, hogy meggyőzzük őket, és a tanácssal, amely sajnos éppen nincs itt körülben hogy megfelelő komoly tárgyalásokba kezdhessünk. Köszönöm még egyszer a nagyszerű munkát. Köszönöm szépen, asszonyom. Anna Jensen a következő hozzászóló. Äh, Köszönöm, elnök úr. Én is szeretném kiemelni, hogy nagyon jól kiegyensúlyozott jelentésünk van, világos és egyben rugalmas mandátummal, amelyet a Költségvetési Bizottság kapott, és most készen állunk arra, hogy a megállapodásról tárgyalásokat kezdjünk. Haug asszonynak igaza van, el kell ezt olvasni, és el kell ezt küldeni az összes állam és kormányfőnek, a pénzügyminisztereknek, azoknak, akik azt gondolják, hogy ez nem jó eredmény. Nagyon gyümölcsöző, komoly folyamat zajlott. Köszönöm Gariga úrnak és Haug asszonynak a kitűnő munkát. Köszönöm a bizottságnak, amely igen aktív szerepet játszott a folyamatban, és foglalkoztunk a költségvetés összes részével, igen komolyan, nagyon komoly munkát fektettünk ebbe. Úgy gondolom, hogy ami most a kezünkben van, ez nagyra törő. Ha megnézzük a 2020-as stratégiát, amelynek célja az EU átalakítása, azért, hogy az EU meg tudjon birkózni Kínával való verseny követelményeinek, az energiaproblémáknak más területeken is, több föntartható energiára van szükségünk. Ami a kapot illeti, jó lett volna néhány ötletet látni azt is, hogy milyen plafonokat kellene bevezetni, ami a tagállamok felé irányuló összeget illeti. Az 5%-os emelés feltétlenül szükséges, mert itt új szakpolitikai területeket tudunk majd lefedni, hiszen a kutatásba, energiába, közlekedésbe be kell fektetnünk, mert ezzel a jövőbe fektetünk be mandátumunk van a tárgyalások megindítására, de amikor az EU költségvetés plafonjáról beszélünk, akkor nem arról beszélünk, arról a pénzről, amit elköltöttünk, hanem a kifizetésekkel kapcsolatos plafonról. Meg kell küzdenünk az új kihívásokkal. Nem tudjuk, hogy még mi történik 2020-ig. Mindenképpen támogatom az előttünk levő jelentés. Fájmon kollega. Köszönöm szépen a szót. Hölgyeim és Uraim, az elmúlt hónapok során minden erőfeszítésünket arra koncentráltuk, hogy a több éves keretet tető alá amely 2020-ig működik majd. Olyan mint a dolog volt ez, mint a Karel Csapek története, a macskáról meg a kutyáról, akik egy akartak tartát sütni, mindent beletettek, azt gondolva hogy ez majd így lesz a legfinomabb, és aztán be, gyomorfájás lett tőle. Nehogy ez legyen a, ennek a munkának is az, az eredménye, mert túl sok kötelezettséget, túl sok ajánlást, túl sok jó akaratot teszünk bele. Jól tudjuk, hogy a Lisszaboni stratégia kudarcba fulladt, most a 2020-as stratégia előttünk, célunk az, hogy olyan keretet hozzunk létre, amely ezt működőképessé teszi. Úgy gondolom, hogy az éghalat változás és egyéb kívások fényében a saját források, a költségvetés saját forrásai nem lehetnek megoldások, ám az euró kötvények kibocsátása nem feltétlenül jó megoldás, mert az Európai Unió maga süllyed majd adósságba akkor, ha ezeket, ezekkel élünk. Az ENSZ főtitkár helyettese